A július 5-én félbeszakított ülésrendet újra megnyitottnak nyilvánítom. A jegyzőkönyv a július 5-i és az ott elfogadott szövegeket körbeadtuk. Van-e valakinek fenntartása, hozzászólása? Úgy látom, nincs. Akkor a jegyzőkönyvet így módon jóvá hagyottnak tekintjük. Tisztelt kollégák, nagyon örülök, hogy a nyári szünet utáni első plenáris ülésen üdvözölhetem Önöket. Remélem mindenki kipihente magát, mert a következő hónapok, hetek igenis intenzív munkával fognak telni, és ő drámaiak is lehetnek majd ezek az elkövetkező hetek. Tudják, hogy szerdán reggel Barózó biztos úr beszámol az unió helyzetéről, elmondja, hogy szerinte mi is a helyzet, aztán egy intenzív vitában áll majd helyt, és fogadja a kérdéseket és megjegyzéseket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ragadják majd meg az alkalmat arra, hogy itt szerdán ismertessék a bizottsági elnök úrral a parlament álláspontját. Sajnálatos módon amikor újra kezdjük a munkánkat, néhány szomorú közleményem is van. Halálesetekről,